Technika. So, uh, uh, as I was saying... Mint ahogy mondtam, két kérésem van. Az egyik a tolmácsoknak, hogy talán egy perc, pár perccel túlléphetjük az ülést, a másik pedig az árnyék jelentéstevőknek, hogy minél rövidebbre fogják a mondandójukat és a jelentéstevő is azt mondta, hogy nyitott a javaslatokra. Először Szalafranko úr. Köszönöm. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Rövid leszek. Először is elnézést kérek Fiszasz úr nevében, aki az árnyékjelentést készítünk. Szeretett volna gratulálni az előadónak a végzett munkáját, és azt mondta, hogy kész támogatni az hallottakat. befogadni bizonyos módosítványokat, amelyek arról szólnak, hogy az EU és Afrika között újra meg kell erősíteni a kereskedelmi kapcsolatokat, az IPA, illetve a, a kereskedelemet segítő támogatások segítségével. Kész a témában együttműködni Ponga, Ponga úr jelentések támogatása érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Eciár. Köszönöm. Jan Záradil alelnök nevében szeretnék hozzászólni. Nagyon hosszú a hozzászólása, de rövidíteném, mondván, hogy az ECR nagyon sok politikai és egyéb ajánlás kapcsán követni tudja önt. Köszönet az eddigi munkáért a magánszférára is szeretnénk ezt kiterjeszteni, és más projekteket is próbálunk megvizsgálni, amelyek a helyi finanszírozási forrásokat mobilizálja, hogy ezekben az országokban kapacitásépítést támogathassunk, főleg a fejlődésük útján, hogy ne a nem produktív területeken tevékenykedjenek, hanem inkább a produktívabb területeken. Talán elküldöm ezt a további árnyékjelentés készítőknek is. Köszönöm, Alde. Állandó asszony parancsoljon. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Nagy öröm számomra, hogy ebben a fontos témában hozzászólhatok. Európa és Afrika között a kapcsolat alapvetően fontos. Egyre inkább a biztonság, a prosperitás szempontjából mindkét kontinensünk számára kapcsolódnunk el egymáshoz. Először is üdvözlöm a deve ö, munkáját, és egyetértek Pongó úrral, hogy nagyon fontos, hogy a fejlődést szolgáljuk Afrikában és az afrikai országokban. Maria Renának is gratulálok, aki a vélemény készítője, aki arról írt, hogy az új Európai Unió afrikai stratégia hogyan segíthet a fejlődéshez. Egy-két gondolatra kiegészíteném, az ALDA nevében majd módosít indítványokban ezt a munkát. Először is, a kereskedelem hogyan segíthet Afrikában a fejlődésben? tudjuk, hogy nagyon fontos növekedési tényező a, a kereskedelem, e, de a kereskedelem és a fejlődés kapcsolata nem mindig automatikus. Vannak olyan gazdaságok, amelyek Afrikában eléggé e, kiszolgáltatottak, e, főleg a világpiac ingadozásának köszönhetően. Ezért az iparosodás, nagyon fontos a kontinensen. Nyilván a kereskedelmi eszközök és a szaktudás kell, hogy párosuljon ennek érdekében. Tehát támogatom az Aid for Trade kezdeményezést az Európai Bizottság részéről, amelynek stratégián középpontjában annak motorját kellene képviselnie. Nagyon fontos ez Afrikában. Úgy gondoljuk, hogy az európai fellépésnek nagyon fontos része a szabad kereskedelem. Másodszorban a beruházásokra kell a hangsúlyt helyeznünk, és főleg az Európai Beruházási Bankra, hogy a fenntartható fejlődést megcélzó projekteket finanszírozzák, segítsük a kontinens. Itt most az internethez, a digitális világhoz való hozzáférést emelném ki, az elektromos árama való ellátást, az infrastruktúrák modernizálását, az egészségügyi ellátást. A magánterületen kell fejlesztéseket eszközölnünk és támogatnunk mindenkit. Ami az állami döntéshozókat illeti, a civil társadalommal való kapcsolatokat erősíteni kell, például a vállalkozók és a vállalatvezetők között egy csúcsot kellene szervezni, hogy a jó gyakorlatról lehessen e- eszmecserét folytatni. Aztán a nők fórumát is meg kellene szervezni, hogy ők is vállalkozzanak. Végül azt mondanám, hogy az afrikai nők rendkívül vállalkozó készek, én a legutóbbi csúcson vettem részt, amely Afrika, Franciaország témában egyedül a nőkkel foglalkozott Afrikában. És el kell mondanom, hogy nagyon sok elképzelésük volt, találkoztam egy csomó női vállalkozóval, úgyhogy úgy gondolom, nagyon fontos, hogy velük is foglalkozunk, és a gondolkodásunk középpontjába helyezzük őket. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen még egyszer. Nagyon kérem, hogy mindenki röviden szóljon hozzá. Gue. Helmut Scholz. Köszönöm, tisztelt elnök úr, nagyon rövid leszek. Nincs itt az árnyékjelentés készítőnk, de kolléganőnk azt kérte, hogy mondjam el, egyetért az előadóval, köszönni a javaslatokat. Ezen kívül. Elismételte, hogy az EU kereskedelmi politikájának a fair kereskedelmet kell támogatnia, általános perspektívával kell rendelkeznie, nem a korrupciót kell szabad szolgálnia, vagy az adócsalást, hanem jó kormányzást, igazságosságot kell képviselnie. Elszámoltathatónak kell lennie a kereskedelmi megállapodásoknak is, a fenntarthatóságot szolgálnia. Az afrikai országokban Ennyit szerettem volna elmondani, a többi megjegyzést közvetlenül majd az eladanak. Elnök, köszönöm az együttműködést. Zöldek, ha utalasszony, köszönöm. Mindenki tudja, én röviden szólok hozzá, most majd meg is bizonyosodhatnak erről. Igen, úgy gondolom, hogy Maria Renász véleménytervezetében nagyon sok a fontos gondolat. Azt hiszem, talán egy kicsit jobban ki kellene fejteni egyik, mert másikat, amelyeket rendkívül fontosnak tartok. Például az üzleti vállalkozási környezet javítása rendkívül fontos. Jó kormányzás, átláthatóság, korrupció ellenes harc kell, hogy kísérje mindezt, úgyhogy itt kicsit konkrétabban kellene fogalmazni. E, nagyon nagyra értékelem például azt, amit az ALDE e, képviselője mondott a nőkről, e, illetve a nők és a kereskedelem kapcsolatáról, talán itt is kifejthetnénk ezt részletesebben. Végül, de nem utolsó sorban. Létezik az Európai Fentartható Fejlődési Alap rendkívül fontos, hogy a magánszektort is bevonjuk ebbe, erről is lehetne néhány szót szólni. Biztos vagyok benne, hogy ezzel nagyon jól hozzájárulhatnak a Fejlődési Szakbizottság munkájához. E FTT, kollega Begin, kolléganő. Köszönöm, én is köszönöm a kolléganőnek a kiváló munkát. Mi mindenképpen egyetértünk az által választott megközelítéssel, mi azzal járulunk hozzá, hogy egyértelműen meg kell próbálni a nagy problémákat megoldani Afrikában, hiszen Afrikát sokáig csak banknak tekintettünk, most pedig lehetőségé vált Afrika számára is, de a mi számunkra is. Úgyhogy bizonyára fontos dolog, hogy teljesen járjon el a mi kereskedelmünk, ahogy ezt már tettük az ásványokkal is, ez alapvetően fontos. Nyilván nagyon sok a lehetőségünk Afrikával szemben, hogy lehető legtöbb olyan kezdeményezéssel éljünk, amelyek ezt a kontinenst előre viszik. Nem szabad, elfeled, nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy micsoda növekedésnek tekinthetünk elébe itt ezen a kontinensen a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. David Martin szeretne hozzászólni, parancsoljon. Elnézést kérek, hogy szót kértem, csak nagyon gyors leszek. Azért szeretnék hozzászólni, mert általánosságban támogatom a megközelítést, amiről hallottunk, azonban a C bekezdésben van egy aprócska dolog, amit veszélyesnek tartok, A kereskedelmi preferenciák nem segítenek a fellendítésben az adott országban. Így gondolom, hogy bármit csak fegyverek és az egyéb mozgalmak nagyon sokat segítettek. Úgyhogy én százszerzegben egyetértek azzal, amit a kollégák mondtak, hogy többet kell tennünk, mint az Aid for Trade, hogy a fizikai és politikai korlátokat elhárítsuk itt ebben az országban. Úgyhogy azt hiszem, hogy meg kell változtatnunk ezt a mondatot itt. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most a bizottságot kérem, hogy a lehető legrövidebben szóljon hozzá, kérem. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy megkértek és meghívtak erre a vitára és eszmecserére. Természetesen a közlemény a legfontosabb, amit mi előkészítettünk a mi szemünkben, de a közleményben nagyon különböző témákat kell lefednünk. Miután ezt bevezetésképpen elmondtam, úgy gondolom, és bízom is benne, hogy ténylegesen erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, és ezt el is olvashatják, hogy az átfogó prioritás, amire készülünk, az az, hogy munkahelyeket kell teremteni, munkahelyeket kell teremteni, és még egyszer munkahelyeket kell teremteni Afrikában. Erre van ott szükség. A kiindulási pont az volt, hogy a demográfiai trendeket vettük figyelembe Afrikában, és összehasonlítva ezt az elmúlt tíz év munkai teremtésével mondjuk egy 5%-os növekedésről beszélünk évente, és 3 millió munkahelyet teremtettek évente, és évente 18 millió munkahelyre lenne szükség a következő években 2035-ig, tehát egy tényleges veszéllyel szembesülünk olyan értelemben, hogy nem tudjuk leszüretelni ezt a osztalékot az egyik módja annak, hogy reagáljunk erre a kérdésre, vagy hogy segítsünk reagálni, az, amit mondtak is, az a beruházás eszköze. Az IPI, az Európai Beruházási ö, Terv, ez, ez nagyon fontos az iparosítás érdekében, a is érdekében, megfelelő értékteremtési láncok érdekében, és ö, biztonságos munkahelyek érdekében, vagy biztos munkahelyek érdekében ezt figyelembe kell venni. Segíteni szeretnénk a megfelelő szabályozási környezetet, és a harmadik pont pedig, hogy a klímába is szeretnénk beruházni ez egy kiegészítő kezdeményezés, amire javaslott tettünk. Ez azt jelenti, hogy javítani kell a beruházási klímát, légkört, és afrikai partnereinkkel szeretnénk iránymutató elveket kialakítani a politizáláshoz. A szabályozási bizonytalanság kockázatot jelent a beruházások vonatkozásában számos afrikai térségben. Igaz az, amit az előa mond, Afrika nem egy nagy közös dolog. 54-55 országról beszélünk, és nagyon különböző szinten állnak ezek az országok összhangban az önök véleménytervezetével a csúcson arra törekszünk, hogy csökkentsük ezt a kockázatot a megfelelő keret, politikai keret kialakításával, és hogy a megfelelő beruházási klíma kialakításával ezek az elvek általánosan elfogadott jó gyakorlatokat képviselnek, az átláthatóságot erősítjük, a jogbiztonságot, a jogállamiságot és a jóvállalati felelősséget. És ezt nem csak úgy kitaláltuk, hanem hasonló kezdeményezéseket vizsgáltunk az UNCTAD-tól, az APCA, APACI, csipi államoktól, és ebben megállapodás van. Ez azt jelenti, hogy törekedni kell az AU és az EU közötti közös elvek mindenképpen segítenek abban, hogy létrehozzuk ezt a szükséges környezetet. Köszönöm szépen, Mari kapszott még egyszer. Uh, köszönöm, köszönöm mindenkinek a hozzászólását. Szeretném David Martint megnyugtatni, amikor azt mondjuk, hogy a kereskedelmi preferenciák nem segítették elő az ország eh, iparosodását, ezt azért mondjuk, mert nem volt elegendő, tehát más segítségre is szükség van, tehát egyáltalán nem kritizáltuk a kereskedelmi preferenciákat, csak azt akartuk megállapítani, hogy nem volt elegendő ahhoz, hogy ezen államokban ipari szinten a sokszínűség kialakuljon. Valószínűleg újra kell fogalmazni, de sajnos a karakterek száma eléggé meghatározott, amikor véleményt fogalmazunk meg, úgyhogy úgy kell megközelíteni a témát, hogy sikerüljön mindent belevenni. Köszönet mindenkinek a hozzászólásáért, a bizottságért is köszönöm, mert tényleg nagyon fontos, hogy támogassuk a foglalkoztatottságot, mert ugye Afrikában a demográfiai kihívás rendkívül nagy, ugyanolyan nagy, mint a migrációs kihívás. Úgyhogy egy csomó minden itt van. Nagyon sok mindenre utaltak, ami az ajánlásokat illeti, úgyhogy tényleg meg kell találnunk a közös pontot, a mi stratégiánk és a, az ENSZ szintjén kidolgozottak között, úgyhogy tökéletesen egyetértek mindazzal, amit mondott, illetve a hozzászólások többségével is, úgyhogy együtt megpróbáljuk kiegészíteni ezt az apró kis véleményt, amelynek rendkívül meghatározott számú karakter lehetősége volt, de biztos vagyok benne, hogy sikerül egy jó véleményt megfogalmazni. Elnök, köszönöm szépen, megvan az optimizmus. Szeptember 1 -e, déli 12 óra a módosító indítványok beadásának határideje. Ez nagyon fontos, kérem ne felejtsék el a